Welcome. She, as most of you... Sok szeretettel köszöntöm Luis uh, The United Nations Special Representative uh, az ENSZ főtitkárának nemzetközi migrációért felelős különleges képviselője. Here with us today. Bienvenue. Nagyon örülünk, hogy itt van közöttünk. Sok szeretettel köszöntjük. A 2016. szeptemberi eh, ENSZ csúcs találkozó, amely a, eh, sok, a nagy, a tömeges migrációval eh, foglalkozott, ez ennek utánkövetéséről van szó. Ábor asszony nem először van itt a parlamentben, többször sikerült már egyeztetnünk velük. 2017. júniusában már járt nálunk, mint az ENSZ fő képviselője, emberjogi főbiztosa. Részünkről egy megjegyzés a külügyi bizottság részéről. Nagyon fontos az, hogy a parlament egyértelmű szerepet játszon a Global Compact végrehajtásában. A mi bizottságunk ezért ezt a folyamatot nagyon szorosan figyelemmel kísérte, és a mai vita számos um, esemény folyamában egy dolog, egy programpont, nagyon intenzív egyeztetés folyt az ENSZ képviselével és más nemzetközi szervek, illetve az EU képviselőivel ezzel a témával kapcsolatban. Mi a plenáris állásfoglalást illetve a globális kompakttel kapcsolatban, ez előkészítés alatt van, az áprilisi plenáris ülésen fogjuk ezt elfogadni. Federica Mogherinivel, a főképviselővel folytatott vita után. Részemről ennyi most pedig megadom a Libe Bizottság alelnökének, Szippel asszonynak a szót. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy azt mondja, hogy alelnöke vagyok a Libének, igazándiból csak koordinátor vagyok, de so, nagy örömmel, nagy örömmel elnöklök. Hát ezzel előléptettem, mondja az elnök. Hát talán majd legközelebb elfogadom. Minden esetre nagyon örülök annak, mondja Szipel asszony, hogy Louis Árbor itt van közöttünk. Nagyon örülök eh, annak is, hogy a különböző szakbizottságok képviselői körünkben vannak, úgyhogy azt gondolom, hogy gyümölcsöző vita vár ránk ma délután. A parlament és a Liber Bizottság főleg, ahogy már elhangzott, nagy figyelemmel kísérték az ENSZ Global kompakt folyamatát, és megerősítettük, hogy ez egy történelmi lehetőséget jelent számos elv és elkötelezettség lefektetésére, ami a nemzetközi migrációt illeti. 2016-ban az a parlament már részt vett egy delegációs utazáson, Cecilia Wikström vezette ezt, a menekültek és, a, és migránsok konferencián vettünk tehát részt, ez a New Yorki nyilatkozattal záródott. A Libe Szakbizottság számos anyagot elfogadott ezzel a folyamattal kapcsolatban. Louis Arborral találkoztunk többször, és ezt már említettük illetve legutóbb lehetőségünk volt arra, hogy a nemzeti parlamenti kollégákkal is egyeztessünk ezzel a témával kapcsolatban, az AFED bizottsággal, és, és a releváns érdekelt felekkel. Tudjuk, hogy az állásfoglalás, ahogy David McAllister említette, ez erről áprilisban fogunk szavazni, és ez a New Yorki nyilatkozatot tartja szem előtt, ennek célkitűzéseit, illetve a globális kormányzási rendszer kidolgozásának célját, amely erősíti az egy a koordinációt a nemzetközi migrációval kapcsolatban. Ezért sajnálatosnak tartom az USA kormányzatának döntését, mely szerint a globál, globális migrációs anyaggal kapcsolatos tárgyalásokon nem vesznek részt kilépnek ebből. Ez sajnálatos. Ez azonban annak a lehetőségét tárja fel, hogy az Európai Unió vegye át a vezető szerepet, egységesen lépjen fel a migráció kezelését kezelő irányító kormányzati program kidolgozásában. Az Európai Parlament részt kíván venni azon a konferencián, amely Marokkóban kerül megrendezésre idén decemberben, és Louis Arbor, aki a kormányközi konferencia fő titkára nyilván mindent megtesz annak érdekében, hogy részt vehessünk ezen a konferencián. Én hiszek abban, hogy az Európai Parlament nagyon értékes mm, hozzájárulást tehet ehhez a vitához, figyelembe véve a legislatív szerepünket a migrációs és a menedék jogi kérdésekben. Mindezek fényében a LIBE bizottság nevében most tovább is adnám a szót Louis Arbor asszonynak. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen engedjék meg, hogy hadd mondjak köszön, köszönetet a három eh, elnöknek, akik lehetővé tettek, hogy lehetővé tették, hogy önökhez szóljak a Global Compact kidolgozásának folyamatának fél idejében egy rendezett migrációs folyamat érdekében. Két eh, tárgyalási fordulót zártunk le hatból, eh, július közepére várjuk, hogy a szöveg végleges változatát le elfogadjuk. Amikor azt mondom, hogy mi elfogadtuk ezt, ezt nem személyesen gondolom, hanem egy ENSZ folyamatról van szó. Ezt az ENSZ folyamatot a Mexikó és Svájc ENSZ nagykövetsége eh, facilitálja és teszi lehetővé, és ők azok, akik a Zero Draft elfogadását eh, előkészítik és kísérik. Általánosságban el kell mondanom, hogy az elmúlt évben, ami intenzív, tematikus és regionális konzultációk eh, éve volt, eddig nagyon jó volt a részvétel, a világ minden részéről, és hadd hangsúlyozzam, hogy mennyire fontos megérteni azt, hogy a migráció és az emberi mobilitás nagyon különböző képpen, különböző formát ölt a világ különböző részein. Ez egy globális dolog, nagyon fontos, hogy a tagállamok, illetve a régiók nyitottan próbáljanak ez, ehhez közeledni. Ez azért is nagyon fontos, mert a tagállamok hozzászólásából megtanultuk azt, hogy sztereotípiák ellenére egyetlen állam sem csak ország vagy tranzitország, vagy célország. A legtöbb ország mind a három szerepet betölti, kibocsátó ország és célország is lehet, és a lehető legtöbb ország a nemzetközi migráció nagy része de közben ne felejtsük el, hogy a mobilitás az országon belül is lehet minden esetre a nemzetközi mobilitás régiók között, országok között, kontinensek között is megvalósulhat. Nagyon veszélyes bármilyen elébe, elébe menni az eseményeknek, és egyességről beszámolni már most, de azért hadd mondjam el, hogy, hogy van néhány olyan terület, amelyben úgy tűnik, hogy megegyezésre fogunk jutni, E, természetesen ezek általánosabb pontok, de aztán rá fogok térni majd a vitatottabb kérdésekre is, amelyekben e, folyamatos e, egyeztetésre van szükség. Azt hiszem, hogy eléggé világos az, hogy ez a migrációs program, ez emberközpontú kell, hogy legyen, ez nem egy kereskedelmi egyezmény, nem tőkeáramlás, hanem emberekről van szó, és az emberi jogok központi szerepet játszanak ebben. Emellett nagyon fontos, hogy minden tagállamnak, minden eh, közösségnek eh, el kell fogadnia az állami szuverenitást, és ebben az összefüggésben az államok felelőssége az, hogy a határaikat őrizzék, ellenőrizzék, és döntsék el, hogy ki lépheti át ezt a határt, és milyen feltételek mellett kitartózkodhat az országban. Mindez természetesen jog, a helyi jog bel tehát tagállami jog, illetve meghatározott nemzetközi jog alá tartozik, ide tartozik például a visszanemfordítás esete. Ez a globális egyezmény, ez jogilag nem kötőérvényű, ezért ez elég rugalmasságot ad a tagállamok részére, hogy valódi együttműködésen alapuló megegyezésre jussanak, anélkül, hogy súlyos nyomás helyeződne rájuk azért, mert a jogilag kötő érvény miatt olyan megfogalmazásokat kell választani, ami lehetővé teszi a végrehajtást. Minden esetre a legutóbbi forduló alatt világosá vált, hogy a migráció és a fejlesztés között milyen szoros az összefüggés. A fejlesztési célok adják azt a keretet, amelyen belül az ENSZ a fejlesztési agendáját megvalósítja. A migrációt most először ismerték el, mint a fenntartható, fejleszt, a fenntartható fejlesztési célokban, és nagyon érdekes az, hogy a tízes célem, célon belül, amely azzal foglalkozik, hogy csökkenteni kell a különbségeket a tagállamokon belül és a tagállamok között, nos, itt ö, szerepel egy, mint fejlesztési ösztönző a migráció. Tehát ez egy globális egyesség, amely a biztonságos, rendezett és legális migrációra vonatkozik, ez a biztonságot célozza, tehát a rendet és a e, legalitást, a szabályoknak való megfelelést, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez a ez ill, szabályoknak meg nem felelő vagy illegális migrációval e, szembeforduljunk. Ez mind a migránsok, mind az országok, adott országok, akár kibocsátó, akár célországok számára rendkívül nehéz jelenség ugyanis. A konzultációs időszakban és a tárgyalások során számos országgal egyeztettünk már. Ezen egyeztetés jellemzőire szeretnék kitérni. Először is a migráció mértéke, jelenleg dimenziója. Az ENSZ-ben 200, az ENSZ szerint 258 migráns van, most ebből 25 millió menekült. A migránsok olyan személyek, akik több mint egy évig nem a születésük vagy a állampolgárságuk szerinti országban éltek. Nyilván ez olyanokat nem fed le, akik éppen mozgásban vannak, tehát az áramlásban lévőket nem vesz, nem ö, veszi figyelembe, hanem a már ebben a státuszban megragadt embereket veszi migránsnak. Ez egy globális jellemző, globális jelenség, de főleg dél-dél közötti áramlás. A legtöbb migráns egy déli országból egy másik déli országba vándorol, és nem pedig, mint ahogy ezt a legtöbben gondolják, déli országból északi országba. Ahogy már említettem, hogy az országok általában mind cél, kibocsátó és tranzitországok. Amikor tárgyalásokra kerül sor, és megnézzük a geográfiai kategóriákat, ez feltűnik, szembetűnik. A másik dolog, ami abszolút kritikus, és amit nem szabad elfelejteni, az az, hogy ezen a területen, ahogy más területeken is, el kell, hogy mondjam, a valóság sokkal jobb, mint a, ahogy érzékeljük, mint az érzékelés. sajnálatos módon általában a percepció határozza meg a politikai döntéseket, és ez kár, vissza kell térni a bizonyíték alapú politika, politizálásra. A gazdasági szempontokat figyelembe véve, és a migráció abszolút pozitív jelenség, főleg gazdasági szempontból. 258 millió migránsról beszélünk, akiknek 48%-a nő, és a nők általában függetlenek, dolgozó, kereső személyek, és a migráns nők között a foglalkoztatási arány magasabb, mint a nem migráns nők között, és ezek a nők nagyon sok pénzt utalnak haza. A célországok számára fontos eh, tudni azt, hogy a jövedelmük 85%-át a célországban, vendégországban töltik eh, költik el, de a 15% eh, amit hazaküldenek, ez a fejlesztési segélyhez mérhető összeg, tehát a szegények segítenek a szegényeknek. Ez abszolút a fejlesztést célozza, közvetlen beruházást, oktatást, lakhatást, élelmiszerellátást, és gyakran a nők helyzetbe hozását, megerősítését a vidéki területeken. Azonban vannak költségek is, amelyek főleg az illegális bevándorlással kapcsolatban merülnek fel, vagy legalábbis percepció szerint. És van néhány dolog, amire felhívnám a figyelmüket. Az egyik a szabályoknak megfelelő vagy szabálytalan bevándorlás. Most ez a terminológia meg, meg erősödött, és az illegális bevándorlás helyett a reguláris és nem reguláris bevándorlást használjuk, mert az illegális bevándorlás a, a percepció szerint nagyon összekapcsolódik a bűnözéssel is. Aztán fogunk beszélni ezekről a kérdésekről. A, a szabályos és a szabálytalan bevándorlás két megközelítésre bontható le bár lehet, hogy ez az eredmény tekintve nem hoz különbséget, minden esetre különbséget kell tenni a, az szabálytalan bevándorlás és a szabálytalan bevándorlók között. A szabálytalan bevándorlás az emberek áramlását tekinti, és amikor nem szabályos bevándorlásról beszélünk, akkor a nem szabályos belépésre gondolunk, az ország határon való belépésre, és az emberekben rögtön felmerül az, hogy ez bűnözéssel kapcsolódik össze, embercsempészettel, illegális mozgással, illegális migrációval. Amikor az eh, szabálytalan migrát sokról beszélünk, akkor olyan emberekről beszélünk, akik egy célországban tartózkodnak, esetleg nincs az személyi azonosító mm, okmányuk, vagy valamilyen szabálytalan módon kerültek oda. Felmerül, hogy milyen politikát kell használni ahhoz, alkalmazni ahhoz, hogy ez szabálytalan migrációval szembenézzünk, ez világszerte hozzájárult a migránsokkal szembeni negatív mm, hozzáálláshoz, és mm, ahhoz a gyanúhoz, vagy feltételezéshez, hogy a kormányok, az államok elveszették az ellenőrzésüket a határaik felett. A legutóbbi New Yorki tárgyaláskor, amikor a tagállamokon, eh, tagállamokat eh, erre kértük, hogy ezt eh, vessük föl ezt a témát, itt főleg a szabálytalan migrációról beszéltünk. Arról beszéltünk, hogy a tagállamoknak hogyan kell kezelni azokat, akik a saját területükön tartózkodnak, de szabálytalan módon. Ez nyilván nagyon nehéz kérdés. Ez az emberjogi öm, öm, jogosultságokat veti fel. Az emberi jogok oszthatatlanok, mindenkire vonatkoznak, egységesek, és ezért minden személynek élveznie kell minden emberi jogot hogyha ehhez hozzátesszük, hogy függetlenül attól, hogy migráns státuszban vannak, na hát itt már mm, ellenkezés vagy, vagy mm, egyet nem értés merül fel. Világosá kell tenni a jogok, jogosultságok, szolgáltatások, alapjogok, alapszolgáltatások, szolgáltatásokhoz való hozzáférés, szolgáltatás nyújtásának kötelezettsége. Ezeket a fogalmakat mind-mind arra használják, hogy inkább összezavarják az embereket, nem pedig arra, hogy világosan fogalmazzanak azzal kapcsolatban, hogy mely az a, melyik az a közös nevező, amelyben a tagállamok együtt tudnak működni. Még a turistáknak is joguk van bizonyos védelemhez, és akkor, hogyha egy adott országban tartózkodnak, és a migránsok is akkor is, hogyha szabálytalanul kerültek egy országba, léptek egy országba, akkor is kell, hogy élvezenek bizonyos védelmet. Nyilván senki nem akarja kiterjeszteni a választási jogot mindenkire, aki abban az adott pillanatban éppen az ország területén tartózkodik, felmerülnek a kulturális, szociális jogok, stb. De meg kell eh, vizsgálni azt, hogy melyek azok a területek, ahol az emberi jogi eh, kötelességüket nyújtaniuk kell a tagállamoknak, és mi az, ahol különbséget kell tenni eh, az állampolgárok, külföldiek szabályosan odaérkezett migránsok, szabálytalan odaérkezett migránsok között. Ez egy eléggé hát, nyugtalanító kérdés. Abszolút kritikus az, hogy amikor a nemzetközi migráció és a nemzetközi migráns fogalmát összekapcsoljuk, ne vezessen ez ahhoz a megalapozatlan feltevéshez, hogy az illegális migránsok tárt karral fogadása arra motiválja a többi személyt az adott országból, hogy azok is útra keljenek. Bárki, aki tudományos vagy kutatáson alapuló munkát, szakirodalmast, szakirodalmat olvas ezzel kapcsolatban, az meg fogja érteni, hogy azok a motivációk, amelyek oda vezetnek, hogy valaki úgy dönt, hogy elhagyja a hazáját, ezek nagyon személyesek, és az adott országban, országgal kapcsolatos anticipált elbánás az egyik utolsó a szempontok között. Számos más szempont felmerül, az, a nyelvismeretek, a családi kapcsolatok, a közösséghez való kapcsolódás sokkal fontosabb szerepet játszik. Még egy dolgot hadd mondjak a spektrummal kapcsolatban. Ahhoz, hogy ezen nehéz kérdéseket kezelni tudjuk, elengedhetetlen, hogy ne fekete-fehéren lássuk a dolgokat. Minden nagyon széles spektrumon mutatkozik meg méltányosság és megoldások szempontjából. A rendellenesség oda lehet az, hogy valaki abszolút illegálisan lép egy országba hamisított útlevéllel, úgy, hogy az eredeti azonosságát eltitkolja, azért, hogy eltitkolja, hogy, hogy valamilyen bűncselekményt követett el. Ez nyilván kiutasítás van maga után. A másik oldalon az a szélsőséges helyzet van, hogy valakinek a turista vízuma lejárt tegnap, és még nem lépett ki az országból. És ezen két végpont között millió lehetőség van. Az Egyesült Államokban nagyon sok olyan személy van, kb. 11-12 millió olyan személy van, akinek nincsen személyazonosító okmánya, Ezek a személyek attól eltekintve, hogy a migráns státuszuk nem eh, tisztázott, de abszolút a törvénynek megfelelő módon élnek, dolgoznak, tanulnak, eh, amennyire tudnak, részt vesznek a közösségi életben, és ezért eh, a megfelelő, az, irregál, az szabálytalan migrációra való reakció meg kell, hogy feleljen a spektrumon elfoglalt helynek a kiutasítás, illetve az állampolgárság megadása között a másik oldalon szintén millió árnyalat van. Lehet biztosítani az egészségügyhöz, oktatáshoz való hozzáférést. Egyes esetekben szövetségi, főleg föderális országokban például firewallokat használnak a, az egészségügyi hatóság és a migráns, migrációval vagy bevándorlási hatóság között, és szépen lassan lépésről lépésre adott hozzáféréssel el lehet jutni oda, hogy valaki akár állampolgárságot is kap. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezekben a politikákban a legrosszabb, amit elkövethetünk, az a, a két szélsőség figyelembevétele. Azt hiszem sokkal jobb lenne, hogyha inkább egy ösvényen látnánk ezt a folyamatot, és szépen lépésről lépésre figyelembe vennénk az emberek, az államok szükségleteit, minden állam életében eljöhet az immigráció, illetve az emigráció ideje is. Ez a globális egyezmény, ez csak az kezdete annak a munkának, ami az elkövetkezendő évtizedekben vár ránk, amikor is hamarosan ugrásszerű növekedést láthatunk a demográfiában, a vagyonelosztása nem méltányos, és nagyon fontos, hogy szofisztikált módon reagáljunk egy ilyen komplex jelenségre, amely egyébként szinte minden tényezőjében pozitív. Köszönöm szépen, ennyiben hagynám, és várom a kérdéseket. Thank you, uh, Ms. Arba, for your... Köszönöm szépen, Arbor asszony. Nagyon érdekes és reményel teli hozzászólását. Körülbelül 45 percünk van a kérdésekre, válaszokra. Kérem, hogy jelezzék, hogyha szeretnének felszólalni. Eddig öt kollega jelezte ezt. Feljegyeztük a neveket és miután még a vendégünknek is kell, hogy időt adjunk, hogyha lehet, akkor kérem, hogy maximum kettő percig beszéljenek. Az LPP-vel e kezdjük, Udini képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát kettő perc, az tényleg nagyon kevés, ezért minden formalitás nélkül szeretném megköszönni Arbor asszonynak, hogy eljött magyar képviselő vagyok, és a Fejlesztési Szakbizottságnak is tagja vagyok, ezért valóban mindig az emberekhez legközelebb próbálok tartózkodni. Itt az régióból, az iraki és szíriai régiókból például 25 diák kapott ösztöndíjat az én hazámban, és Szeretném kihangsúlyozni ezzel is, hogy mennyire fontosnak tartjuk az oktatást. Konkrétan három kérdést szeretnék feltenni önnek. Először is, ismeri-e ön a 12 pontot, amelyet az országom állított össze, és amit múlt héten New Yorkban juttattunk el az érintettekhez. A 12 pontban az európai országokhoz, európai emberekhez szólunk. Most ezek közül kettőt pontot szeretnék kiemelni. Mi az ön véleménye? A migráció szűződő jog alapjog-e? Ez egy kulcsfontosságú kérdés számomra. A második kérdés. Mi az ön véleménye arról, hogy tartózkodási joggal rendelkezenek -e a migránsok, illetve mi a visszatéréshez fűződő joggal mi a helyzet. Eltérő véleményeket olvastam erről. Igazi nagy kihívás, hogyha indirekt módon, közvetett módon, ha nem adunk támogatást a tartózkodáshoz, hogy ott maradjanak a származási országban, akkor óhatatlanul elindul a eh, migráció és eh, persze kiszolgáltatott emberekkel eh, nagyon könnyű elérni, hogy elinduljanak. Hogy mondjak egy példát, elnök úr? Erbilben jártam két évvel ezelőtt, tehát Irakban, nem, nem először és nem utoljára, és nagyon világossá vált, hogy Európában mit jelent a kvóta. Erbilben ez csak egyszerűen egy zöld kártyát jelentett. Te teljesen más értelmezik azt a szót, hogy kvóta ott és itt. És hogyha nem vagyunk elég óvatosak, akkor nagyon rövid úton tulajdonképpen a meghívást félreérthetik, és ezt meg kell szüntetnünk. Köszönöm szépen, és miután ön az EPP nevében elő, egyedül szól hozzá, ezért voltam ilyen. Köszönöm szépen a nagyvonalúságot. Igen, a magyar toleranciát ezt nagyon jól ismerjük. Most az SZND képviseletében Gomes asszonyé a szó. Köszönöm szépen, Arbor asszony, hogy eljött, és remélem, hogy nem fogja visszafogni magát, és az ENSZ főtitkára sem, és felszólítják az európai országokat arra, hogy tegyenek eleget jogi, és nem is beszélve morális kötelezettségüknek a menekültekkel és a migránsokkal kapcsolatban, mert úgy tűnik, hogy erről sokan megfeledkeznek. Ő már elkezdte ezt a munkát, de hát nagyon nagyok az ellentmondások. Na, következőt kérdezném öntől. Nem lát egy nagy ellentmondást a, a között, hogy milyen úton haladunk majd a migráció, illetve a menekült ügy kezelésében, illetve a kartumi folyamat között ahol is ugye arról volt szó, hogy opresszív kormányoknak adunk pénzt, hogy még jobban elnyomják a saját népüket, így megakadályozva azt, hogy ezek elinduljanak. Szalid Makvijárát, Szaharov eh, Díjas, eh, Szudáni, ember hozhatnánk például, de Eritreában, Szomáliában is mutatnánk ilyen példákat. Aztán Törökország hogy illeszkedik ehhez az európai úthoz? Törökország itt a neurofilmon elvét nagyon sokszor nyilvánvalóan megsértették, tehát a visszafordítás tilalmát. És aztán itt van ez a két kártya az EU-ban. Hát ez is nevetséges, ez nem egy biztonságos és legális bevándorlást tesz lehetővé. Itt pedig az lenne a fontos, hogy az emberkereskedők bizniszét meg semmisítsük, le- lehetetlenítsük. Tehát, hogyha nincsenek legális utak, akkor nem marad más, mint hogy az emberkereskedők kezébe adják magukat ezek az emberek. És mi a helyzet azokkal az európai kormányokkal, akik nem akarnak menekülteket és migránsokat, de mégis eladnak útleveleket bevándorlóknak, és ezzel aztán tökéletesen megsért megértik az állam kötelezettségét és a felelősségét, hogy megvédjék a saját állampolgáraikat a szervezett bűnözéstől. Ugye szegény migránsokat nem akarnak, de gazdagokat több ország ezekkel semmi problémájuk nincs, ha fizetnek. Köszönöm szépen. Most pedig Cecilia Wikströmnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretném köszönteni önt, Ábor asszony itt az Európai Parlamentben, és szeretnék gratulálni önnek a kiváló munkához, amit ön és az ENSZ is végeznek a migrációs politika területén. A migráció valóban, ahogy a is rámutatott erre, egy globális jelenség, egy világ jelenség, és eh, globális megoldásokra van szükség, hogy ezt is mindenkorra megoldjuk a migrációhoz kapcsolódó feladatokat. Itt eh, beszélünk eh, legális migrációról is, és menekültekről is, és nagy megtiszteltetésben volt részem, hogy részt vettem azon nagy csúcs találkozón, amely elfogadta a New Yorki eh, nyilatkozatot. Ez eh, nagyon fontos volt az Európai Unió számára, és erre a sikerre kell továbbiakban is építenünk. Természetesen az EU erőteljes elkötelezett hangot kell, hogy hallasson. Megint csak szomorúan hallottam, hogy egy tagállam, Magyarország, az előbb is elhangzott, nehézségeket okoztak a tárgyalások, a viták során. És remélem, hogy visszatérhetünk egy olyan állásponthoz, amikor az Európai Unió egységes lehet, és határozottan támogathatja ezt a folyamatot, amelyre olyan nagy szükség van a világban. És természetesen nekünk is ki kell venni a megfelelő részünket a globális felelősségből, a Global Compact keretében, és nagyon nagy erőfeszítéseket teszünk, hogy megreformáljuk a közös európai menekültügyi rendszert. Én vagyok a rapportőre a Dublini rendelet reformjának, és nagyon büszke vagyok, és elégedett vagyok, hogy a parlamentnek sikerült miután nagyon eh, kitűnő volt az együttműködés az öt nagy frakció munkatársai között, sikerült elérnünk egy kétharmados többséget a nagyon ambiciózus reform mellé és biztos vagyok eh, abban, hogy sikerül választanunk a kihívásokra. Arbroszony szeretném biztosítani önt arról, hogy az Európai Parlamentre és erre a szakbizottságra mindig számíthat, számíthat a mi támogatásunkra az előttünk álló folyamat során is. Köszönöm szépen Cecilia Wikströmnek, most a zöldek nevében Lokbiller asszonyé a szó. Köszönöm elnök úr, és köszönöm Louis Arbornak a kitűnő bevezetőjét. A kezdetben rámutatott arra, hogy egy ilyen politikai testületnek, mint a, ilyen a parlament, nagyon fontos, hogy tényekre alapozott információi legyenek, így, hiszen így lehet jó politikát csinálni. De ezt mi politikusok időnként elfelejtjük. Ön azt is mondta, hogy ez a globális megalapodás egy hosszabb folyamatnak csak az eleje. Most ezzel a folyamattal kapcsolatban mi lesz a Genfi eh, menekültügyi egyezmény szerepe? Az én a Németországban többször hallani azt, hogy elavult már a eh, Genfi konvenció. A másodszorban ön azt is elmondta, hogy eh, ennek a megközelítésnek van egy emberi jogi dimenziója, ön ennek nagy szakértője. Amellett, amit elmondott, még egy kicsit többet tudna beszélni arról, hogy az emberi jogok szerepét hol látja ön ebben a folyamatban. És aláhúzom, amit Anna Gomez is mondott, érdekel engem is, hogy hogyan ítéli meg az EU-Törökország közötti nyilatkozatot, vagy megállapodást, és az, hogy az emberi jogok mennyire érvényesülnek ennek keretében. És végül elmondta, hogy a konzultációs folyamat zajlik, és civil szervezetek, kormányok is inputokat nyújthatnak. De a Marrakesi konferencián lesz valamilyen NGO fórum, vagy lesz valamilyen lehetőség hogy formálisan is részt vehessenek a civilek a vitákban? Köszönöm szépen Barbara Lochpillernek, és utoljára az első körben Epitediaius képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Én is nagy szeretettel köszöntöm Arbor asszonyt, és szeretnék néhány kérdést is feltenni, mert konkrét kérdésekre nem igazából tért ki a bevezető hozzászólásában. Ahhoz, hogy bevándorlókat be lehessen fogadni, a tagállamoknak természetesen figyelembe kell venni azt a kritériumot is, hogy bizonyos számú, vagy mekkora számú migráns tudnak befogadni, vagy hogy van-e valamilyen plafon, amit esetleg átlépnek, egy felső határ. Görögországban hogy ez történt, nagyon sok bevándorlót kellett befogadnunk, nem tudtuk őket tovább küldeni más országokba. Hogyha a tagállamok befogadnak bevándorlókat, akkor hát látnunk kell, hogy eltérő vallásúak, más eltérőek a kulturális beágyazottságok, mások, mint az adott ország lakosainak. Egy országnak kell, hogy lehetősége legyen arra is, hogy ne fogadjon be migránsokat, utasítsa vissza ezeket, hogyha úgy érzi ez az ország, hogy erre már nem képes, vagy ez a bűnözés növekedését okozná az országában. És végül, hogyan ítéli meg Törökország helyzetét, álláspontja? Törökország egyre inkább Görögországon keresztül próbál meg illegális bevándorlókat becsempészni Európába. Köszönöm szépen. Akkor ez volt az első forduló. Talán most inkább válaszol az első fordulóban feltett kérdésekre, és utána lesz még egy forduló. Még több kollega van, aki nagyon szeretne kérdezni. Ábrász, nagyon rövid leszek. Ezt a 12 pontot ismerem, amelyet a magyar kormány állított össze a második tárgyalási fordulóban, a külügyminiszterek második fordulójában fogják ismertetni ezeket. Vannak aggájaim, ez a 12 pont egy ENSZ álláspontot képvisel-e. Hát nincs, erről van szó a 12 nincs még az ENSZ-nek egységes álláspontja a migrációról mondjuk van 22 ENSZ ügynökség, emellett itt van az IOM, a Nemzetközi Migrációs Szervezet, amelyek szintén foglalkoznak a migráció kérdéseivel, és az évek során különböző iránymutatásokat, standardokat, eljárásokat dolgoztak ki. A főtitkár január elején tette közé az ő jelentését, ami az ő vízióját tartalmazza, hogyan látja ő azt, hogy hogyan lehet majd az emberek mobilitását kezelni, és és a Global Compact, Compact globális megállapodás a tagállamoké, a tagállamok fognak erről majd dönteni. Ebben a pillanatban tehát nincs olyan, hogy az ENSZ eh, támogatná a migrációt, globális megállapodásról a Global compact most zajlanak a tárgyalások. A főtitkár pedig, mint mondtam, a jelentésében a saját véleményét rögzítette, és a tagállamok majd eldöntik azt, hogy ők hogyan kívánnak tovább lépni. Én, amikor jogi véleményeket ismertetek, eh, vegyék figyelembe, hogy én Kanadában a legfelsőbb bíróság bírája voltam, tehát tudom, hogy itt nagy óvatosságra van szükség. De annyit el lehet mondani, hogy a nemzetközi emberi jogokkal kapcsolatos jog kapcsán általánosságban minden embernek joga van elhagyni az országát, vagy, vagy ott maradni a, a, az országában. Az emberek mobilitásáról van itt szó. Tehát, hogy hogy eh, valakinek joga van elhagyni az eh, országát, eh, vagy nincsen beszélhetünk-e, hogy konkrétan ez a jog, ez miben nyilvánulhat meg, de erről jogi szakvélemények készülhetnek. A főtitkár a jelentésében nagyon határozottan amellett szólt, hogy több legális utat kell megnyitni. Nem lesz az egyetlen, de ez egy intelligens módja annak, hogy kordában tartsuk az illegális, vagy visszaszorítsuk az illegális migrációt. Itt a kérdés, amiben, amit feltettek nekem, vegyesen utaltak menekültekre és bevándorlókra. Pontos tisztázni, hogy olyan környezetben, ahol nagyon kevés jogi út lehetőség létezik, Ugye a legtöbb ember, aki kopogtat az ajtón, menedéket fog kérni, mert ez az egyetlen lehetőség, hogy egy legális hatósághoz eljussanak. Az elmúlt néhány évben a válságot ez jellemezte. Nagyon-nagyon sok ember vegyesen migránsok és menekültek nagyon gyakran érkeztek Európa kapuihoz, és menedékjogért, menedékért folyamodtak, mert más legális útja nem volt annak, hogy belépjenek Európába. A probléma az, hogy a menedék eh, kérelmek nagy eh, része eh, kudarcos lesz. Ugye az egyetlen alap az 51-es Genfi konvenció, ami az üldöztetés már alapul. Hát az emberek sokszor a háborúk elől menekülnek, nem feltétlenül kell, hogy egy konkrétan egy kormány üldözze az adott egyént egy ilyen háborús konfliktus kapcsán. Ugye szíriaik és más országok állampolgárai sikeresebbek voltak, másoknak nem sikerült bizonyítani ahhoz, hogy a menekült jogban rögzített üldöztetést bizonyítsák, és ezért sok európai országban őket visszaküldik. Mert sok ember, hogyha néhány országban, amelyek például egy ideiglenes munka engedélyt adtak volna, vagy ideiglenes támogatást, akkor lehet, hogy ezzel rendezett módon ott lehetett volna tartani a származási országban ezeket az embereket, a, és a hivatásos gazdaságban dolgozva, ahelyett, hogy inkább lecsúsznának a fekete gazdaságba a legális munkalehetőség hiányában. Ezt persze nem egy olyan megoldás, amit rá akarnak erőltetni bárkire. Az ENSZ folyamat, akár a főtitkár véleményéről, vagy jelentéséről, akár a Global Compactról beszélünk, ez semmilyen modellt, egyáltalán semmit nem akarunk rá erőltetni senkire. Ez egy a globális megalapodás egy jogilag nem kötelező érvényű dokumentum, ami több opciót, alternatívát tartalmaz. De megnyitjuk az ajtót arra, hogy hogyan lehetne a biztonságos és a rendezett migrációt jobban támogatni, miközben visszaszorítjuk a nagyon veszélyes és szabálytalan migrációt. Nagyon sok vita volt. Ugye valaki feltette a kérdést, hogy nem lenne ideje annak, hogy újra nyissuk a Genfi konvencióval kapcsolatos vitát, eh, hogy eh, egyáltalán a háborús eh, joggal kapcsolatos kérdéseket nem kellene újra tárgyalni. Nos, a folyamat elején nagyon sokan próbálkoztak, hogy ismerjük el a klímamenekültek fogalmát, és ezek legyenek jogosultak menekül státuszra. Itt nagyon a közvélemény nagy szimpátiával kíséri az ilyen embereket, hogyha például Ázsiára, a csendes óceáni térségre gondolunk, a kis szigeteken élők, akik hát kvázi azt látják, hogy eltűnik alóluk a föld és általában is nagy empátiával eh, figyeljük, figyelik az emberek a klíma eh, változás eh, következményeit, a földrengéseket, cunamikat és az áldozataikat empátia öveli. De nem biztos, hogy formalizálni lehetne formalizált kötelezettségvállalással ezt a, az empátiát. Az, hogy valakinek a klímaváltozás miatt vagy más miatt kell elhagynia az otthonát, ez egy nagyon komplex dolog. Hogyan definiáljuk az önkéntest, vagy a kikényszerített menekülést, vagy az elsivaslagosodást, most mikor van szó opcionális, vagy, vagy

önkéntes folyamatokról. Ez egy nagyon bonyolult feladat, és ezért is mondhatjuk azt, hogy ez a, egy folyamatnak az eleje, mint például a 992-es föld csúcs találkozó is egy ilyen kezdet volt, és mondjuk 20-30 évvel később jutottunk el oda, ez mint, a, hogy megszületett a Párizsi megállapodás. Tehát itt is egy, egy ilyen folyamat elején vagyunk a civil társadalom, parlamenti képviselők, hát szigorúan szólva is a nem kormányzati részvételők részvételéről szólva. Nos, New Yorkban minden forduló során lesz idő, félretéve az ilyen, lesz, lesz idő és lehetőség arra, hogy a nem kormányzati civil eh, szereplők is eh, lehetőséget kapjanak, a, eh, mikor Marokkóban majd a tárgyalások lezárta után, után elfogadásra kerül a vállalaton a megállapodás. De még egyszer kihangsúlyoznám, semmilyen konkrét bevándorlási politikát nem akarunk ráerőszít, ráerős, ráerőltetni az országra, se kvótákat, se semmit, csak szólunk az országokhoz, például az öbölmenti országokban. A lakosság 80%-a külföldről érkezett munkavállaló, vagy a Fülöp-szigetek, vagy Banglades olyan országok, ahol nagyon nagy a migráns munkavállalók aránya, akik másút dolgoznak, és mondjuk 5-10-15 vagy 20 év múlva segítséget kapnak ahhoz, hogy visszatérhessenek a hazájukba. Tehát nagyon sokféle lehetőség van. A menekült konvenció jelenleg szerintem nem újra tárgyalható. Most lesz egy menekültügyi globális megállapodás vélhetően, egy védelmi, oltalmi rendszer, és annak a 25 millió embernek, akik megkapják a menekült státusz, vagy a menekült minősítést, őket meg is kell tudni védeni.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 Uh, and please let me only talk about those Láttunk ott harmadik generációs migránsokat is, akik az én korosztályomba tartoznak. Voltak olyanok, akik Észtországba, akiknek Észtországba kellett visszamenni, és sajnos azzal, azzal azt kellett tapasztalniuk, hogy a gyerekek nem jól érzik magukat, Nos, hogyan válaszoljunk tehát mi azokra a közösség, azoknak a közösségeknek, akik ránk szorulnak, mik a pedagógiai, mik, mik, a, mik a pedagógiai válaszaink, vagy szociali, szociológiai válaszaink. Én jártam Magy- Magyarország és egyéb migráns táborokban, és vannak olyan legális migránsok, akik úgy döntöttek, hogy Magyarországra jönnek, Láttuk, hogy milyen integrációs mintát követnek. És a roma integrációs stratégiával is foglalkoztunk. Több mint 5 millió emberről van egyébként szó. Kérdésem, hogy hogyan látja ezeknek az embereknek a jövőjét, akkor fogunk tudni igazán mások jövőjéről is beszélni. Köszönöm szépen, Hiengi asszony. Grazie. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani Arbor asszonynak, köszönöm, hogy ellátogatott ide, és említette, hogy ennek a dokumentumnak leginkább az emberekre kéne koncentrálni, a személyekre. Három szakbizottság jött ma itt össze, egy, gyűlt ma itt össze ezen a ülésen, ez is mutatja, hogy mennyire fontos az, hogy együtt dolgozzunk, mennyire fontos, itt három dimenzió találkozzon. A, a tagállamoknak is együtt kell működni, és nagyon fontos az, hogy a tagállamok közösen lássák el a feladatot, és a szolidaritás útján együtt kezeljék a migráns folyamatot. Szeretnék most egy másik témára rátérni. Említette, hogy a, ez a dokumentum, amelyről tárgyalnak, ez egy, nem lesz jogi szempontból kötelező érvénye, és az lenne a cél, hogy egy olyan munkadokumot alakítsanak ki, amely aztán nem változik meg bizonyos szempontból a tárgyalási folyamat során, például a munkához való jog, vagy a vissza nem, aki nem toloncolás joga. Nos, kérdezem Árbor asszonyt, hogy milyen helyzet például az olyan spanyol hajókkal, hajókkal, meg több mint 200 migránst mentettek meg, és azzal és azzal vádolták meg ezt a spanyol mentőhajót, hogy bűnözőket mentett meg, ezáltal bűnözésre ösztönöz. Köszönöm, Lambert asszony. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a prezentációt. Köszönöm azt is, amit az imént a klímamigránsokról vagy menekültekről elmondott. Tehát azok az emberekről, akik a klímaváltozás miatt menekülnek el hazájukból. De van itt még egy téma, hogyan lehet ezt többek számára még pozitívabbá tenni ezt a jelenséget? Ön szerint az ILO méltányos munka agendájához ez hogyan kötődik, vagy a munkaadók mit tehetnek, vagy az ILO-nak van egy egyezményem a háztartási alkalmazottakról is. Európának rá kell döbbenni arra is, hogy azért nem mindenki Európába migrál, illetve a dél, dél irányú, tehát déli országból déli országba történő migráció is nagyon fontos jelenség. Sri Lanka például elérte azt, hogy Szaudarábiában női háztartási alkalmazottak ne, menje, ne mehessenek dolgozni, ha ott nem változtatják meg a jogszabályokat, avagy a katari világbajnokság, futballvilágbajnokság építő munkásaira vonatkozóan is vannak már egyezmények. Hogyan lehetne elérni azt, hogy a migránsok pozitívabban tapasztalják meg ezt az egész jelenséget, az Európai Unióban leginkább az illegális migránsokra koncentrálunk. Hogyan lehetne ezt a nézés, nézőpontot megváltoztatni? Köszönöm. Most már csak szocialista kollégák maradtak. Ötem. Nyilvánvaló, ez a frakció legérdeklődőbb, Mindenkinek egy percet adok, és akkor gyorsabban a végére érünk. Köz, közterül. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Árbor asszony. Köszönöm szépen a nagyon tényszerű és megnyugtató fejtegetéseit a migrációval kapcsolatban. Most hadd tekintsek Líbiára. Nagyon különleges kapcsolatunk van az Európai Uniónak Líbiával. Az ENSZ-nek van egy közzé nem tett jelentése, és ebben a jelentésben súlyos kínzási vádak merülnek fel a líbiai biztonsági személyzettel szemben. Az ENSZ jelentése kínzásról, emberkereskedelemről, önkényes letartóztatásokról beszél, és ezeket a cselekményeket egy speciális egység, a líbiai kormány egy speciális egysége követi el állítólag, amely a e, minisztérium alá van rendelve. Egy pszichológus, aki a, e, aki a menekülteket kíséri, azt mondja, hogy az embereket megerőszakolják, megverik, az rokonaikat felhívják, és kést tartanak a torkukhoz, az, az, az ott menekültek torkához, és azzal fenyegetőznek, hogy megölik őket, hogyha a rokonok nem e, küldenek pénzt, és nagyon sok a szexuális támadás. Mikor várhatunk, e, szemíthatunk arra, hogy közzéteszik ezt a jelentést, hiszen nagyon fontos, hogy az európai kép, parlamenti képviselők rendelkezzenek ezzel az információval, hogy a vitát lefolytathassák ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, Köszter úr, Freund úr következik. Köszönöm szépen. Találom a mikrofont. Először is hadd mondjam el azt, hogy nagyon örülök annak, hogy öt nő ül a pódiumon. Nem ez a szokás, de az elnök azért férfi. Elnök úr, itt nem arról van szó, hogy nagyon elkötelezett lenne a szocialista frakció, azért vagyunk ilyen sokan itt. A probléma inkább az, hogy a néppártot nem érdekli annyira ez a téma, úgyhogy ez nem a mi hívánk. Lenne egy kérdésem, és ez kapcsolódik ahhoz, amit Árbor asszony mondott, és köszönöm az előadását. Azt mondta, hogy ez egy helytelen feltevés, hogyha hogy kevesebb lesz az irreguláris migráns, hogyha túlságosan le, nagyvonalúan bánunk el a kérelmekkel, bánunk a kérelmekkel. Vannak olyan országok, akik egyetlen migránsra fogadtak be, vagy menekültet, de ők is azt mondják, hogy ha egy embert is befogadunk, akkor egy, rengetegen jönnek utánuk. Arról szeretnék beszélni, hogy miért hibás ez a feltételezés. Azért némi utalás már történt rá, de szeretném, hogyha egy kicsit bővebben kifejtené, hogy miről van szó. Köszönöm szépen, Tanya Fajon a következő. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani. Árbor asszony, köszönöm, hogy eljött ide, köszönöm, hogy előadást tartott, és megköszönöm a válaszokat. Van egy kérdésem, ami nagyon érdekelne. Mit gondol azzal kapcsolatban, hogy a Trump kormány visszavonul ebből a Global Compact tárgyalás sorozatból? Milyen, milyen hatása lesz ennek? Mit gondol erről? Aztán van egy másik fontos téma. A környezeti vagy klíma migránsok definíciója nem egyszerű, itt az Európai Parlamentben is küzdünk ezzel. Különböző dokumentumokban próbáltuk meg ezt integrálni, de nem nagyon jártunk sikerrel. Ezek fontos kérdések a jövőre nézve, hogyan gondolkodnak erről, mit tesznek ezzel kapcsolatban. Arne következik. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt van. Tavaly New Yorkban találkoztunk, Linda mckevan együtt az eszticsik és a menekültek helyzetéről beszéltünk. Az én kérdésem a klíma menekültekre vonatkozik. Én most a klíma diplomáciával kapcsolatban foglalkozom, és ez a téma az első árnyékjelentéstevői ülésen is felmerült már. Úgy döntöttünk, hogy ezt nem veszük a jelentésbe, de kérdezem, hogy a klíma menekültre vonatkozik-e majd ez a Global Compact? E, ennek hátterében az áll, hogy a menekültekre vonatkozó Global, Global Compactben ez a fogalom úgy tűnik nem szerepel, nagyon nehéz a definíció, és ezért ebben a klímadiplomácia jelentésben valószínűleg nem fogjuk fölvenni, de érdekel az ön jelentés ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm, Annelitz, és Lány következik. Thanks a lot. Uh... Köszönöm szépen. Nagyon fontos, hogy a három szakbizottság leül együtt, és uh, közösen tárgyalunk, ezt többször kéne megtenni. Kicsit aggaszt az, hogy hogyan alakul ez a kapcsolat, a migráció uh, és uh, a segélyek között sajnálatos módon eh, az egész nexus úgy alakul, hogy nem tesz jót a kapcsolatunknak az afrikai országokkal. Szerintem az alapcél az kell, hogy legyen, hogy eh, a szegénységet visszaszorítsuk, és sajnálatos módon a határellenőrzés nem nagyon segít. Egyébként néhány kollégával én is jártam New Yorkban, és sok mindent szeretünk volna elérni, de remélem, hogy ön segít nekünk abban, hogy a szép szavakat, ami részben képmutatás volt, hogy a szép szavak és a tettek között ti, nagy távolság csökkenjen. Nem európai problémát csupán csak az, hogy megoldjuk ezt a kérdést, az egész világ küzd ezzel a kérdéssel, és a Dublini rendeletet is reformálni kell. Kérdésem, hogy a Global Compactben lesz-e szó arról, hogy a különböző civil szervezetek, vagy migráns szervezetek, amelyek a migránsokat mentik, hogy ezeknek a státuszáról lesz-e szó ebben a Global Compactben, hiszen sok esetben bűncselekményé nyilvánítják azt, amit ők tesznek. Szerintem fontos lenne az, hogy a Global Compactben ne beszéljenek negatívan olyan szervezetekről, akiknek a munkája az, hogy segítsenek. Tehát ne, le, ne számítson ez bűncselekménynek. Köszönöm szépen, Slájn asszony. Más úgy látom nem kért szót, akkor parancsoljon Árbor asszony, következik a válaszokkal. Köszönöm, elnök úr. Ha megengedi, akkor kicsit tömbösítve válaszolnék. Vannak nagyon konkrét kérdések is, amire nem tudok okosan válaszolni. Az egyik téma a migránsok integrációja a befogadó országokban, vagy közösségekben. Ezzel mi is foglalkozunk, illetve főtitkár úr jelentése is foglalkozik ezzel. Arra helyezzük a hangsúlyt, hogy amikor segítséget nyújtunk a migrációs folyamatban, akkor nagyon fontos az, hogy figyeljünk oda arra, hogy pontosan milyen szükségletei vannak a befogadó közösségnek. Sokszor tagállami szinten, vagy állami szinten akítják ki a migrációs politikát, de ennek a megélése az egyes környékeken, városokban, negyedekben történik, függetlenül attól, hogy ezek reguláris vagy irreguláris migránsok, általában a legszegényebb negyedekbe költöznek be a migránsok, függetlenül attól, hogy ezek jogosan vagy illegálisan vannak jelen az országban. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy, ezek, hogy, hogy megfelelő legyen az egyensúly, illetve a kommunikáció, a befogadó közösség, és szándékosan mondok közösséget, nem országot, illetve a migránsok között. Sok olyan integrációs politika van, ami megkönnyíti ezt a folyamatot hogy ne alakuljon ki az az elképzelés, hogy ezek a migránsok, akik betelepülnek egy helyre, csak elvonják a forrásokat. Persze lehet, hogy ezek a migránsok éppen nagyon rendes emberek. Tehát mondom ezt független attól, hogy ezek legális migránsok, vagy illegális bevándorlók. Nézzük az ILO-t, illetve a méltányos munkára vonatkozó normákat. Amikor migránsokról beszélünk, akkor rögtön elkezdünk az úgynevezett patológiákról beszélni. Bár annak a hatalmas mennyiségű hatalmas mennyiségű migránsnak a többség, akiről ma beszéltem, általában reguláris módon, tehát legálisan érkeznek meg egy befogadó országba de nagyon sok akadályt kell átlépniük, méltányos munkafeltételek, idegen gyűlölet. Egyébként az idegen gyűlölet egy sokszor az idegen gyűlölet sokszor abból adódik, hogy az emberek azt gondolják a befogadó országban, hogy illegálisan érkeztek ezek a személyek, a migránsok. Tehát beszéltünk az ILO különböző normáiról, a méltányos munkafeltételekről. Nagyon fontos az is, hogy az öböl országokban különösen, hogy vannak olyan munkaszerződések, amikor is a migránsnak egy konkrét munkaadóval van szerződése, és ennek az embernek, ennek a munkaadónak hihetetlen hatalma van, és ellenőrzése a migránsok felett. Vannak arra érvek, hogy ettől a modelltől eltérjünk, de ez még nem egy megoldott dolog. Aztán háztartásban alkalmazott személyek, független attól, hogy itt most egy legális vagy illegális helyzetről van szó, az ILO már évek óta foglalkozik ezzel, és szerintem ez bekelül majd a Global Compact dokumentumába is. Ezek az emberek általában, ezek a munkavállalók általában um, elszigetelten um, élnek, dolgoznak, sokszor zaklatják őket. Aztán nő vannak olyan nők, akik, eh, akik munkavállalás céljából válnak migránsok, ez egy nagyon bonyolult kérdés. Mint ahogy említettem, elvileg minden egyes állampolgárnak van joga ahhoz, hogy elhagyja eh, hazáját, ott maradjon, vagy ott éljen. Ezt ez azt jelenti, hogy ha egy női munkavállalót munkának nem engedjük meg, hogy elhagyja a hazáját, akkor végül is ezt a jogát nem tartjuk tiszteletben. Főleg fiatal nőkre gondolok, akik gondozóként vagy háztartási alkalmazottként dolgoznak. Nagyon sok eset, esetben mondhatjuk azt, hogy van, vannak itt különböző megszorítások, például korhatárt szabnak meg az államok ezekre a munkavállalókra vonatkozóan. Líbiáról nem nagyon tudok most semmit mondani, hogy az EU Afrikai Uniós ENSZ tömb miben állapodott meg velük, erről nem tudok tényleg semmit mondani. Egy dolgot talán mégis. Sokat beszélünk Líbiáról, de ne felejtjük el, hogy a szervezet erőszak Közép-Afrika más területein is nagyon jellemző. Sok fiatalt érint ez. És vannak olyan emberek, akik úgy, azzal érvelnek, hogy ez a fajta szervezett erőszak és az állami védelem mindennemű hiánya már azt jelenti, hogy az üldöztetés elől kell menekülni annak, aki onnan elmegy. Beszéltem arról, hogy hogyan lehet, mit jelent az, hogy másokat ötözünk arra, hogy migránsá váljanak. Korábban bűnügyi joggal is foglalkoztam. Az elriasztás kérdését azt mondom, hogy nagyon óvatosan kell vizsgálni. A büntetés büntetésről sokon úgy gondolkodunk, a büntetésről sokan úgy gondolkodunk, hogy ez elrettentő eszköz. Tehát nem csak megbüntetjük a bűncselekmény elkövetőjét, hanem azt gondoljuk, hogy így a jövőben sem fog ezt elkövetni. De arra nincs semmiféle, az nem igazán érv, hogy a, ha valakit börtönbe teszünk, akkor őt bármitől elrettentjük, hiszen börtönben ül már eleve. De az felmerül a kérdés azzal kapcsolatban is, hogy másokat elrettente egy adott embernek a börtönbezárása. Például a halálbüntetéssel kapcsolatban is felmerül ez. Tehát, hogy ha bizonyos módon kezelünk egy csoportot, az mennyire retent el másokat? Nos, hát ez abból indul ki, ez a feltételezés, hogy ugyanabban a helyzetben van a két csoport, és szerintem ez túlságosan messze menő feltételezés a migráció területén hogy mondhatjuk azt, hogy két ember ugyanolyan helyzetben van, mikor gyakran egyáltalán nem ez a helyzet? Hogyha egy ember úgy dönt, hogy a hazáját elhagyja, annak nagyon-nagyon sokféle oka lehet. És sokszor mondom, ezek rendkívül személyes kérdések, személyes indokok, vannak olyan ö, okok, amelyek arról szólnak, hogy hogyan, hogy, hogy van, amelyek arról szólnak, hogy miért kell elhagyni egy országot, de vannak olyan indokok is, hogy egy másik országban esetleg vannak családtagok, vagy munkaerő, vagy munkalehetőség, vagy egy bizonyos típusú szociális szolgáltatáshoz hol lehet jobban hozzáférni. Ez is ez is megjelenik itt, de azt hiszem, hogy ez, a, ez az érv ez mégis túlságosan messze menő, és ez nem egy megfelelően tesztelt hipotézis. Klíma, erről korábban már beszéltem. Egyértelmű, hogy előbb-utóbb azt el kell ismerni valamilyen módon, hogy megnő a környezeti szempontok hatása. Egyre több ember kénytelen arra, hogy elhagyja hazáját, klímaváltozás miatt, hogy az bekövetkezik egy, hogy eh, egy szerződés, egy jegyzőkönyv, vagy valami más eh, szól majd ezekről az emberekről, hogy mikor kész az ENSZ arra, hogy egy egyezmény dolgozzon ki ezekkel az emberekkel kapcsolatban, hogy, tehát, hogy a klíma menekültek eh, jogosultak-e nemzetközi védelemre. Ezt nem tudom megmondani, szerintem még itt nem tartunk. Szerintem az érzékeny helyzetben, vagy a nehéz helyzetben lévő migránsokat olyan körként, olyan embercsoportként kell kezelni, akiknek védelemre van szüksége. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy válaszolt ezekre a kérdésekre. Most pedig Linda mekeven következik, aki le fogja zárni az ülést. Köszönöm szépen. Én Louis Albertnek szeretnék köszönetet mondani hiszen júliusban olyan szívesen fogadta a delegációnkat, és betartotta azt az ígéretét, hogy, meg, hogy folytatja párbeszédet az Európai Parlamenttel. Ez számukra nagyon fontos, és örülök annak, hogy ismételten elmondta, hogy a tagállamoknak vannak jogai, de természetesen kötelessége is, és nekünk is vannak kötelességeink, itt a közbeszéden belül is, és sajnos az Európai Unióban választási célokra sokszor használják a migrációt, mint témát. A devés kollégáknak mondanám, hogy egy másik teremben folytatjuk meg, folytatjuk majd a szolgáltatás, a 3E2-ben folytatódik tehát az ülés, a WHO képviselőjét fogjuk fogadni. Most pedig David következik. Köszönöm, hogy fogadtak minket.